Morning. Jó reggelt kívánok! Hello. Good morning. Bonjour. Jó reggelt kívánok! Buenos días, queridos colegas. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! hogy foglaljanak helyet. We thank you so that we can get started. Köszönjük szépen akkor először is a napi rend elfogadásával fogjuk kezdeni. Először is szeretném megjegyezni, hogy a kritikus infrastruktúrákkal foglalkozó napirendi pontunkat, a hatodik napirendi pontot elhalasztottuk egy későbbi ülésre. Aztán a koordinátorok ülése, ahogyan az általános zárt ajtók mögött fog lezajlani 11.30-tól 12.30-ig. Nincs ellenvetés? Nagyszerű. Akkor a napi rendet ezen el is fogadtuk. We proceed now to the announcements. Akkor következnek az elnök közleményei. Először is talán tudják, hogy egy Libe delegáció utazott Washingtonba múlt héten. Találkoztunk a kongresszus képviselőivel, illetve az amerikai kormány képviselőivel, és ezek a találkozók nagyon hasznosak, gyümölcsözőek voltak a LIBE bizottság jövőbeli munkájával kapcsolatban. Az adatvédelem, illetve a PNR volt a fő téma, amelyel foglalkoztunk. Ezért azt javaslom, hogy fogadjuk el a következő koordinátorok ülésén azt a jelentést, amely erről az utazásról készül, természetesen nem a mai ülésen, hanem amint elkészül ez a jelentés, a következő koordinátorok ülésén szavazzuk azt meg. Akkor térjünk át most a... Igen, Hedasszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, nagyon örülök, elnök úr hogy itt lehetünk, és sor kerül erre az ülésre, és tudom, hogy most egy kicsit az időt húzom ezzel a hozzászólással. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, elnök úr. Yes. Tack. Eh, jag är lite besviken och upprörd. Nos, kicsit csalódott vagyok, és bosszant az, hogy a Libe szakbizottsági ülés mindig ilyen későn kezdődik. Nagyon sok fontos téma van a napi rendem, és soha nem kezdjük pontosan az ülést, pedig nagyon sok a dolgunk. Kilenc óra előtt már itt voltam, és negyed tízkor kezdődött el az ülés. Közben elküldtem néhány e-mailt, és elintéztem néhány dolgot, de akkor is fontosnak tartom, hogy pontosan kezdjük az ülést, nagyon fontos témák vannak a napirenden, és remélem, hogy a jövőben pontosan kezdünk. Yeah, Természetesen ezt figyelembe veszem, én kilenckor már itt voltam egyébként. Beszélgettem a képviselőkkel itt a teremben, és egyes képviselőknek csak időt biztosítottunk arra, hogy megérkezzenek, de természetesen ezt figyelembe vesszük, és igyekszünk mindig összeegyeztetni mindenki napirendjét, és nem hiszem, hogy a pontatlanság egy olyan szokásos dolog lenne, egy olyan szokásos jelenség lenne a Libeszak Bizottság ülésein, de természetesen ezt figyelembe vesszük, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a napi rendet eh, végig tudjuk venni, és időben kezdjük a munkát. Úgyhogy a hármas napi rendi pont következik, éves jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről. Ez az első napi rendi pontunk, a témával kapcsolatos jelentéssel foglalkozunk, tehát éves jelentés a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről, Hautala asszony a jelentés. Ezt a jelentést már elkészítették, és most pedig meg fogjuk tárgyalni ezt a napirendi pontot. Ez az 1049 per 2001-es rendelettel kapcsolatos jelentés, Cashman úr jelentés, készített erről jelentést, és ennek a rendeletnek a módosításával fogunk foglalkozni. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottság egy felülvizsgálati javaslattal élt 2008-ban, ezt azonban a Lisszaboni szerződés elfogadása után nem illesztették be a jogrendbe úgy, hogy bizottság márciusban egy újabb módosítást terjesztett be az 1049 per 2001-es rendelethez, ez pedig a az alkalmazási körét egyértelműen kiterjesztette egyéb EU szervekre, hivatalokra és ügynökségekre. Hautala asszony, illetve Cashman úr tartottak egy meghallgatást az átláthatóságról múlt héten, úgyhogy most meg is adom a szót Hautala asszonynak, hogy vezesse fel a témáját az 1049 per 2001-es rendelet végrehajtásával kapcsolatos éves jelentésről. Köszönöm szépen, elnök úr! Múlt héten a LIBE szakbizottság egy nagyon sikeres meghallgatást tartott a dokumentumokhoz való hozzáférésről. Az EU intézményekkel foglalkoztunk, Kesmen úr, Jatemaki asszony, illetve jó magam voltunk az elnökei ennek, és úgy érzem, hogy nagyon világos, átlátható képet kaptunk a helyzetről annak ellenére, hogy volt nagyon jó, van egy nagyon jó szabályozó keret, egészen pontosan ez 1049 per 2001-es rendelet, ez 10 éve érvényben van már. Azonban némi vonakodást látunk az intézmények részéről, hogy teljesítsék kötelezettségüket az állampolgárok felé, annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett, és alapvető joggá tette a dokumentumokhoz való hozzáférés, annak érdekében, hogy az állampolgárok részt vehessenek a döntéshozatalban, és ez pedig alapkövetelménye bármely modern demokráciának arra törekedtem, hogy megnézzem gyakorlatban az intézmények hogyan alkalmazzák az 1049 per 2001-es rendeletet az állampolgárok irányába, akik hozzáférést kérnek a dokumentumokhoz. És azt kell mondanom, hogy az európai intézményektől nagyon gyakran azt halljuk, hogy sikerült ennyi és ennyi százalékát megvizsgálnunk, illetve teljesítenünk ezeknek a kéréseknek, tehát nagyon jó a helyzet. Azonban azt nem látják, hogy a fennmaradó százalékkal van a probléma, tehát hogy hol volt olyan helyzet, amikor az intézmények megtagadták a hozzáférést. Nagyon gyakran ugyanis az intézmények kihasználják lehetőségüket, értelmezési szabadságukat az 1049-es rendelettel kapcsolatban. Csak emlékeztetnék arra, hogy Kesmen úr dolgozik a felülvizsgált változaton, a szakbizottság pedig hamarosan dönteni fog arról, döntenie kell, hogy hogyan fog az Európai Bizottság második javaslatára reagálni. Ez az első javaslat után körülbelül két évvel született meg, és ez pedig kiterjeszti a rendelet alkalmazási körét annak érdekében, hogy a Lisszaboni szerződés követelményeinek megfeleljen tehát nem csak a három fő EU-s intézményre vonatkozik majd a rendelet. Nagyon érdekes helyzet ez egyébként, hiszen nagyon sok intézmény akár például az Európai Orvostudományi Ügynökség, illetve az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség, vagy a Külügyi Szolgálat is kötelesek már ezt a kötelezettségüket teljesíteni. A múlt heti meghallgatáson az derült ki számunkra, hogy nagyon kevés állampolgár tudja, hogy ezeknek az ügynökségeknek és egyéb szerveknek is teljesíteniük kell a dokumentumokhoz való hozzáférés kötelezettségét. Az egyik fő észrevételem az lenne, hogy az intézmények a kérések, illetve a kérésekre adott válaszok halogatásával igyekeznek elkerülni a kötelezettségük teljesítését, így módon az információ elveszíti eredeti értékét. Erre kell törekednünk tehát, hogy hogyan tudnánk felkérni az intézményeket arra, hogy gyorsan reagáljanak és tartsák tiszteletben a polgárnak azt a, az igényét, hogy gyorsan reagáljanak a megkeresésre. Az ombudsman egyébként nagyon sokat tett azért, hogy az átláthatóságot megerősítse, ezért egy proaktív megközelítést javasol a kérdéssel kapcsolatban, és azt mondja, hogy az intézmények és a polgárok nagyon sok szükségtelen munkát elkerülhetnének, hogyha lennének olyan regiszterek, ahol egyértelműen és világosan, egyszerűen hozzá lehetne férni a dokumentumokhoz. Nézzük akkor a jogi helyzetet a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, ez ugyanis meglehetősen jó. Az Európai Bíróság illetve európai bíróságok nagyon sok progresszív megközelítésű döntést hoztak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell értelmezni ezt a rendeletet, így módon pedig az átláthatóság fogalmát jobban kitágították, de aggód, aggodalomra ad okot, hogy olyan tendenciákat látunk például a tanácson belül, hogy próbálják megtalálni azokat a kivételeket, amelyek szerepelnek a rendeletben, és ez nagyon aggályos, hiszen az állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy az információhoz hozzáférjenek. Aztán van egy másik kifogás is, amelyet nagyon szeretnek használni az intézmények, ez pedig az, amit az évek során úgy neveztünk, hogy gondolkodási időt, gondolkodási teret kérnek az intézmények. Ez azt jelenti, hogy az intézmények szeretnek elrejtőzni, illetve elrejteni dokumentumokat, amelyek előkészítési szakaszban vannak és így módon pedig a részvételt, a döntéshozatalban való részvételt nem tudjuk biztosítani az állampolgároknak, még mielőtt a végleges döntés megszületik, akkor viszont már nem lehet tenni semmit, nem lehet nyilvános vitát tartani. Kollégáim, árnyékjelentéstevőim egyértelműen láthatták, hogy igyekeztem megvizsgálni azokat a folyamatban lévő bírósági ügyeket, amelyek rávilágíthatnak arra, hogy a jogszabályt hogyan kellene módosítanunk. És azt kell mondanom, hogy elképesztőnek tartom, hogy olyan sok tagállam nem akarja közétenni álláspontjukat, például egy jogalkotási javaslattal kapcsolatban. A legszembetűnőbb ügy egy nagyon fontos NGO-val kapcsolatos, ennek a neve az, hogy Access Info. A tagállamok nem voltak hajlandóak arra, hogy az egyes tagállamok álláspontját közé tegyék, hogy mit gondolnak a jogszabály módosításáról. Ez eléggé ellentmondásos. A bíróság egyébként nemrégiben meglehetősen fontos döntést hozott azzal kapcsolatban, hogy a tanács rossz kifogásokat használ, ugyanis ha a tagállamok álláspontját közé tennénk az állampolgárok számára, miközben zajlik még a jogalkotási folyamat, ez semmilyen módon nem akadályozná meg a kormányokat abban, hogy megváltoztassák az álláspontjukat, hiszen a polgárok képesek arra, hogy megértsék, hogy ez még egy folyamatban lévő ügy, és képesek arra, hogy megértsék, hogy a tagállam megváltoztathatja álláspontját, ezért egyáltalán nem lenne szégyen, hogyha a folyamatban lévő munkát is nyilvánosságra hoznák. Azonban, ami aggasztó, hogy a tanács forrásaiból azt hallhatjuk, hogy az Európai Bíróság irányvonalát nem hajlandóak követni, ugyanis a Lisszaboni szerződés sokkal nagyobb átláthatóságot biztosít, ugyanakkor viszont nagyobb ellenállást tapasztalhatunk a tagállamok részéről. Ezen kívül pedig szeretném kiemelni azt az ügyet, amikor az ombudsman ezt tavalyi évben foglalkozott ezzel a kérdéssel, amikor az Európai Orvosi Ügynökséget felkért, felkérte arra, hogy bizalmasnak minősített információt tegyen közzé. Ez arra vonatkozott, az elhízás elleni gyógyszerekkel kapcsolatos álláspontjukra vonatkozott. Az intézménynek ezt az információt rendelkezésre kellett volna bocsátania, hiszen jogukban állt a polgároknak, hogy itt tudják ezt. Egy ajánlás is követte ezt az ügyet egyébként, ha jól emlékszem. A múlt heti meghallgatáson is felmerült egy probléma, ezt meg kell vizsgálnunk, ez pedig a dokumentumok minősítésének belső szabályára vonatkozik, hiszen a legtöbb intézmény saját belső szabályzatát követi ebben az esetben, és nem csak Cashman úr jelentés tervezetében, hanem számos kutató múlt héten azzal érvelt, hogy a dokumentumok minősítésének szabályait akár jogalkotási szintre kellene emelni, tehát nem szabad, hogy belső eljárási szabályzatok alapján végezzék el ezt a feladatot. Kesmen úr is azt javasolta, hogy ez ne belső szabályzat legyen, hanem annak emeljék fel a szintjét jogalkotási, jogszabályi szintre. Tehát a rendelet szabályozza ezt. Azt hallottuk, hogy az intézmények nagyon könnyen ki tudnak hátár, hátrálni a kötelezettségük teljesítéséből, oly módon, hogy túlságosan szigorú bizalmassági szintet állapítanak meg egy adott dokumentumnál. Például korlátozott hozzáférést állapítanak meg, de az, hogy korlátozott, ilyen minősítés semmilyen jogszabályban nem szerepel, efelől megerősíthetem véleményemet a kollégák felé. Tehát a jogszabályban meg van határozva egészen pontosan, hogy milyen minősítések vannak a dokumentumok bizalmassága szempontjából, tehát olyan, hogy korlátozott, olyan sehol nem szerepel. Többet is tudnék még mondani erről a témáról, biztosan nagyon érdekes észrevételeket olvashatnak munkadokumentumomban, amely négy részre van felosztva. Úgyhogy a jelentést készen állok elkészíteni a dokumentumokhoz való hozzáférés szabályairól, és remélem, hogy az árnyék jelentéstevők hamarosan találkozni tudnak a társjelentéstevőknek, az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm a remek csapatmunkát, és remélem, hogy Kesmen úr jelentése is hamarosan elkészül. Köszönöm. Thank you, Mrs. Hautala. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Akkor Kesmen úr kapja meg a Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Heidi Hautalának, kiválóan bemutatta a jelentés helyzetét, állapotát. Természetesen ez a jelentés a gyakorlatról szól, a végrehajtásról szól, a 1049-es rendelet végrehajtásáról a három intézményen belül ez Lisszabon előtt már végrehajtási szakaszba került. Érdekes lesz, hogyha felővizsgáljuk ezt a gyakorlatot, érdekes lesz látni, hogy, hogy továbbra is fennáll-e e, az a, az ellenállás az intézmények részéről, hogy bizonyos dokumentumtípusokat e, közzé tegyenek. Azt gondolom, hogy van egy bizonyos szimbiózis e, Eh, Hautala asszony jelentése és az én jelentésem között, az én jelentésem a 1049-es felülvizsgálatról szól. Ő nagyon fontos elemeket eh, említ a minősítés, dokumentumok minősítésével kapcsolatban, ne felejtsük el, hogy a 1049-es rendelet kifejezetten explicit módon határozza meg a hozzáférés elvét, és a hozzáférés visszautasítása nagyon ritkán történhet meg, és ha megtörténik, akkor erre indoklást kell adni, ahogy ez szerepel a kivételekről szóló négyes es cikkben, vagy pedig az érzékeny dokumentumokról szóló kilences es cikkben. Igaza van Hautala asszonynak, amikor is a minősítéssel foglalkozik, én is foglalkozom ezzel a kérdéssel. Hogyha következetes, egységes szabályozást akarunk, az a dokumentumok hozzáférésével kapcsolatban. Mondjuk két intézményben létezik ugyanaz a dokumentum, következetesen kell szabályoznunk az ehhez való hozzáférést. Tehát egy szabálycsoportra van szükség, a belső szabályoknak koherensnek kell lenniük. Én a tanács belső szabályait veszem alapul, vagy vettem alapul a minősítéssel kapcsolatban, hogyha az összes intézményre ugyanazok a szabályok vonatkoznak az intézményekre, az ügynökségekre és a külön testületekre, akkor azt gondolom, hogy az elfben egyszerűsíti a dokumentumokhoz való hozzáférést. Hautala asszony utalt arra a múlt heti meghallgatásra, amely kifejezetten szükség, ö, ö, sikeres volt. Az NGO-k részt vettek ezen, gyakorló szakemberek, akik szeretnének hozzáférést kapni az anyagokhoz, dokumentumokhoz, és gyakran visszautasításban van részük. Egyes ügynökségek még túlmentek azon is, ami abszolút szükséges, a nyitottságban és az átláthatóságban. Vagyis a 1049-es rendületet vették alapul, és ezt az ügynökségük gyak- gyakorlatává tették a Frontexről, és a beruházási bankról beszélek, ezek kiváló példát adnak, mutattak ezek az intézmények. A legutóbbi éves jelentés, amely a 1049-es végrehajtásáról szól. Ebben két nagyon fontos ítéletre került sor egy Bajor Láger, Bajor Láger ügyről. Ez egy olyan ítélet volt, amely alapvetően az érdekek kiegyensúlyozására alapult. Korábban egyes intézmények a bizottságról beszélek, visszautasították a hozzáférést a dokumentumokhoz, mert azt mondták, hogy az adatvédelmi, egy, egyének adatvédelmi, egyénekre vonatkozó adatvédelmi szabályokat ez megsérteni. Gyakran ezt használták kifogásként a Bajor eh, Láger ügyben ezt eh, fenntartották, ezt az adatvédelmi eh, érvet, azonban a hozzáférést is meg kell engedni, mert az érdekeket ki kell egyenlíteni, tehát nem lehet csak az egyének személyi jogaira, vagy egyéni jogaira hivatkozni. Az adatvédelmi biztos is úgy nyilatkozik, hogy teljesen jó jól teremtettük meg az egyensúlyt a két elv között, a a közérdek és a személyek, egyének személyes jogainak védelme között. Nagyon érdekes emellett egy másik európai bírósági döntés a tanács álláspontjaihoz való hozzáférésről. A 1049-es rendeletről szóló álláspontokhoz való hozzáférésről. Tehát megpróbáltuk megérteni azt, vagy tisztázni azt, hogy a tagállamok támogatják-e a 1049-es, tehát az átláthatóság mellett vannak-e, vagy pedig ellenzik a felülvizsgálatot. Nagyon érdekes anyagot ajánlok a kollégák figyelmébe a húsvéti szünetre, egy kafkai regény típusú dokumentumot, amelyben a tanács képviselője úgy érvel, hogy úgy gondolja, hogyha tanács, hogyha a tanács álláspontjait közzéteszik, akkor előfordulhat, hogy a tanács a köz vélemény nyomása alá kerül, és ennek köszönhetően már nem lesz őszinte és elég bizalmi a légkör ahhoz, hogy olyan álláspontokat fogadjanak el, amelyeket eddig állás elfoglaltak ez teljesen szokatlan jogi érvelés, ez tényleg az embert megnevet, megmosolyogtatja, hogy micsoda érveket sorakoztatnak fel az a dokumentumokhoz való hozzáférés ellenében. Ne ringassuk magunkat illúziókban. Európa nagyon nehéz időknek né, idők elé néz, főleg tagállami szinten. Az emberek megkérdőjelezik azt, hogy Európa tényleg megéri-e azt, amit belefektetünk. Valóban szükség van-e e, arra, hogy ennyire Európa barátok legyünk, elkötelezettek legyünk? Mi Európa mindig megmondja, hogy mit csináljunk. Svédországban, Portugáliában, Olaszországban, Írországban, Spanyolországban mindig diktál. De amint hozzáférést lehet biztosítani a tanács, doku, tanácsi dokumentumokhoz, látni fogják az emberek, hogy a kormányban ülő miniszterek hogyan vitáznak, hogyan szavaznak. De egyelőre ez titokban folyik. Még a parlamenti, még a nemzeti parlamenti képviselők sem tudják, hogy a kormányban ülő miniszterük milyen érveket sorakoztatott fel, és hogyan szavazott a miniszterek tanácsában. Ezért, hogyha ezt egyszer végre közzétesszük, és lássuk be, hogy a felülvizsgálat, az ellenőrzés, a közvélemény általi ellenőrzés nem rossz dolog. Az Egyesült Királysági miniszterek mondjuk beadják az álláspontjukat, aztán esetleg megváltoztatják, az kompromisszumra jutnak, szavaznak, aztán amikor visszatérnek a Westminsterbe, akkor őket elszámoltatható, akkor ők elszámoltathatók a döntéseikért. Ez lenne az eredménye ennek a nyilvánosságnak, és akkor látnák a polgárok, hogy nem Európa diktál, hanem a tanácsban ülő miniszterek döntése, döntésén alapulnak az európai döntések. Ezt tudniuk kell az embereknek, senkinek nem szolgálunk azzal, főleg nem az Európa barátoknak, hogyha ezt a titkolózást fenntartjuk. Itt van ez a szemét a kezemben, a Sunday Times ír, írt egy cikket, az euroszkeptikusok malmára hajtja a vizet, akik az egyik legfontosabb európai projektet akarják megtorpedózni. Ezért nagyon fontos a hautala jelentés. Ugyanis itt az ideje, hogy hogy bizony nézzünk szembe az átláthatóság hiányával. A 1049-es rendelet erről a kötelezettségről szól, tegyük közzé a, az anyagokat, és hogyha nem tesszük közzé, akkor indokoljuk meg, hogy miért. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó és aktuális kérdésről van itt szó, a három intézmény e, ezen gyakorlatának felülvizsgálatával kapcsolatban. A 1049-es rendelet e, ről azt mondta valaki, hogy két évet késett, és nem is szükséges. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és a 15-ös cikk, ez elég lendületet ad teljesen függetlenül, hogy ezt a 1049-es rendeletben meg említik-e vagy nem. A 15-ös cikk és ennek a harmadik bekezdése az európai polgároknak a demokratikus folyamatokban való részvétele, részvételéről szól, és ez mindig is érvényes lesz addig, amíg a Lisszaboni szerződés érvényben van. Ez nagyon fontos, érdekes érv, bár azt gondolom, hogy önmagában nem elég, és inkább fontosnak tartom azt, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésért igenis küzdjünk. Az intézményekben nagyon fontos ezért asszony jelentése, hiszen e, ez a jelentés pontosan erről szól. Elnök úr, egy kicsit hosszúra húztam, de azt gondolom, hogy minél nyitottabbak vagyunk, minél inkább közzétesszük a dokumentumokat, megmutatjuk a polgároknak, hogy mit csinálunk és ezt hogy csináljuk, annál inkább közelebb visszük Európát a polgárokhoz, és annál kevésbé engedjük a kormányoknak azt, hogy Európát hibáztassák a rossz döntéseikért, a saját rossz döntéseikért, és a jó döntéseket pedig, az európai jó döntéseket pedig a saját döntéseikként árulják. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen! Buzutil úr szeretne hozzászólni. Tessék. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EPP árnyék előadója e témában Renate Zomer asszony, aki most nem tudott eljönni ma, úgyhogy szeretnék az ő nevében hozzászólni. Mindenek előtt köszönetet mondanék Hatala asszonynak, nagyon érdekes volt az ismertetője és az EPP nézőpontjából néhány gondolatot osztanék meg önökkel, amelyek némiképpen, hogy úgy mondjam, árnyalják a most az előttem szóló által elmondott véleményt. A közös kiindulási alap számunkra az, hogy az EU-t miként lehet érthetőbbé, átláthatóbbá tenni ez egy alapvető fontosságú kérdés. Hogyan lehet ellátni az állampolgárokat a szükséges dokumentumokkal, annak érdekében, hogy jobban értsék, hogy az EU hogyan működik, mit csinálunk mi itt valóban egyensúlyra van szükség a nyitottság, átláthatóság között egyfelől, másfelől az Európai Unió jó teljesítőképessége között. Néhány fogalmat hallottunk itt például közös virtuális térségről szól a munkadokumentum. Mi úgy látjuk, hogy ez a dokumentumok egész özönéhez vezetne, ami nem lenne, nem szolgálna a közvélemény hasznára. Úgyhogy mi E, megvizsgálnánk, hogy valóban az etlethatóságot segíti-e ez, vagy pedig e, valójában azt a gondolkodási térséget számolja -e fel, amire a jogalkotás során szükségünk van. Az előttem szóló azt mondta, hogy a tanács érvelése álláspontjainak közzétételével kapcsolatban kafkainak tűnik, de én úgy gondolom, hogy e, figyelembe kell vennünk azt is, hogy lehet, hogy igaz, hogy amennyiben a tanácsot, a tagállamokat arra kényszerítjük, hogy álláspontjukat közé tegyék, lehet, hogy olyan dolgokat is közé kell tenniük, amiből nem derül ki semmi. És nem biztos, hogy ez segíteni fogja az átláthatóságot, lehet, hogy inkább rontja majd. Van itt egy érv, amit nem lehet csak úgy félretenni, kafkainak minősíteni, reálisan kell megítélnünk. Úgy gondolom, hogy olyan megközelítésre van szükség, ahol nem olyanra van szükség, ahol semmilyen tanácsi dokumentumot ne tennének közzé, messze nem erre van szükség. Úgy gondolom, hogy a közzététel olyan kell, hogy legyen, hogy ne akadályozzuk meg ezáltal, hogy a tagállamok azt mondják, amit mondani akarnak van némi nehézség egyes Európai Uniós ügynökségek esetében is, amilyenek az Europol vagy a Frontex, nagyon érzékeny információval dolgoznak ők jól hangzik talán, hogy mindent tegyünk hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, Eh, csak hogy eh, van egy csomó eh, érzékeny, kényes információ, különösen a rendfenntartással foglalkozó ügynökségek esetében. Összegzésképpen azt gondolom, hogy három problémát látunk mi. Egyfelől továbbra is összemosódik a nyilvánosság hozzáférése a dokumentumokhoz egyfelől, másrészt az intézményközi hozzáférés. Vagyis, hogy mi, mint intézmények hozzáférhessünk az anyagokhoz. Úgy gondolom, hogy erről a két külön fogalomról nem szabad azonos súlyjal beszélnünk, másfelől Továbbra is problémák vannak a definíciókkal, így a dokumentum meghatározásával, amit gyakran összekevernek az információ definíciójával, aztán az intézmény definíciójával és a jogalkotó definíciójával, aztán a mindenek előtt álló közérdek definíciójával, ez sincs meghatározva. Harmadrészt úgy gondoljuk, hogy elővigyázatosak kell, hogy legyünk, nem szabad korlátoznunk ezt a fontos gondolkodási térséget, területet, jogalkotóként bizonyos mértékű bizalmasság légkörében kell, hogy tudjuk az eszmecseréinket, az egyeztetéseinket, a gondolkodásunkat megvalósítani. Ugyanis igaz, hogy gondolataink azonnali közzététele gátolja a az összes vélemény kifejezésre jutatását. Hát az LPP nem ellenzi azt, amit Hatalasszony mondott, de úgy gondoljuk, hogy némiképpen árnyalni kell a megközelítésünket, hiszen egy kis más, hogy kellene ezt az ügyet lebonyolítani. Köszönöm szépen Buzutul úr, látom, hogy De Young úr kíván hozzászólni. De Young úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Hein de Hatala előadónak és Michael Cashmannek is szeretnék köszönetet mondani, ugyanis mindenek előtt nagyon gazdag anyaggal láttak el bennünket, ami nagyon hasznos. Hatala asszony az Európai Unió állapotára utalt, és szeretnék ezzel foglalkozni én is néhány percben. Úgy gondolom, hogy nagyon jól végezzük a munkánkat itt Brüsszelben, Strasbourgban, abból a szempontból, hogy amikor tényleg érdekessé válnak a dolgok, akkor kihagyjuk a szavazókat. Hogyha állampolgárként olvasom az újságokat, valójában csak a brüsszeli viták eredményét ismerem meg. Úgy tűnik, hogy az igaz finnek, 20%-a a választóknak nem szerette ezt, és ez probléma. Úgy gondolom, hogy megérdemeljük, hogy halljanak bennünket az állampolgárok, és az én pártom úgy gondolja, hogy a mi országunkban is egy kicsit meg kellene mozgatni a dolgokat, társadalmi vitát kellene szervezni a gazdasági irányítás kérdésében, hiszen ez egy nagyon fontos időszak, és nagyon kevesen vannak tisztában vele, hogy milyen fontos ez. Úgy gondolom, hogy ha nyitunk, akkor láthatjuk, hogy a tagállamok egymással szemben állnak, küzdenek, érdekütközések vannak. Úgy gondolom, hogy nem kell ettől fél félni. Úgy gondolom, hogy ez figyelmet kelthet az állampolgárokban az iránt, hogy mi is történik itt. A televízió elrontja az embereket, mindenféle showműsor, meg vetélkedés megy ami izgalmas, elkényezteti az embereket, de a brüsszeli viták unalmasak, a küzdelem lenne az érdekes az emberek számára a tagállamok között, illetve a tagállamok és az Európai Parlament között, és talán ez az egyetlen ajánlás, amit szeretnék tenni Eli Hatala jelentéstervezetéhez. Hát ne feledkezzünk meg róla, hogy amikor igazán izgalmasá válnak a dolgok, az a háromoldalú egyeztetés itt a parlament, és olyankor bezárjuk az ajtókat, ezek a viták, hogyha bekerülnek az újságokba, tényleg izgalmasak lennének az állampolgárok számára, és akkor tudnák, hogy mi a menedékok kérdésében nem értünk egyet azt, ami, azzal, amit a tanács mond, ezt meg ezt követeljük a tanástól, az emberek megértenék, hogy kompromisszumokra van szükség, de látnák, hogy milyen küzdelem folyik, és ez, ez alapvető fontosságú az Európai Unió és a demokrácia szempontjából. Köszönöm. Thank you, Mr. De Jong. Köszönöm szépen, De Jong úr, mondja az elnök, hogyha további képviselő nem akar hozzászólni, akkor Hautala asszonynak fogom megadni a szót, hogy zárja le a vitát. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok Buszuttil úrnak, aki most épp nem hallgat egyébként. Simon, csak annyit mondtam, hogy nagyon hálás vagyok neked, hogy megfogalmaztad azokat a pontokat, ahol nem értesz egyet velem. Ugyanis szerintem valamiféle konszenzust kellene kialakítanunk itt a bizottságon belül az árnyékjelentéstevőkkel, és téged is természetesen szívesen látunk itt. A véleménykülönbségeket meg kell oldanunk valahogy egyéb esetben az Európai Parlament véleményét nem fogja tudni megfelelően érvényesíteni. Néhány nagyon egyszerű választ szeretnék adni kérdéseire, ahol valóban még vitára van szükség, és a megfelelő egyensúlyt meg kell találnunk. Tehát a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés, illetve a parlament és szerveinek privilegizált hozzáférési jogát nézzük meg ezek szorosan összefüggnek. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság nagyon keményen küzdött azért, hogy hozzáférést nyerjen a tárgyalási mandátumokhoz nemzetközi szintéren, annak érdekében, hogy végül megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adhassa ezekhez. Remélem, hogy nem titkos dokumentumot hozok most nyilvánosságra, de a parlamentnek a jogi szolgálata egy kitűnő véleményt készített arról, hogy a tárgyalási mandátumokhoz miért kell hozzáférni az Európai Parlamentnek. Itt egészen pontosan az emberi jogi egyezményre szeretnék utalni. És a nagyon jól megmagyarázzák, hogy a parlamentnek miért kell hozzáférnie ezekhez a dokumentumokhoz. Hogyha az Európai Parlament nem érvényesítheti jogát, hogy hozzáférjen a dokumentumokhoz, és az alapján mondjon igent vagy nemet, akkor az európai polgároknak fogalmuk sem lehet az egész helyzetről azért mégiscsak összefüggnek ezek a dolgok. Azt is köszönöm, hogy megemlítetted ezt a problémás kérdést, az úgynevezett gondolkodási tér problémáját. Nyilván meg kell húznunk egy vonalat, amely mögött az intézmények vonatkozó része a rendeletnek a nyilvánosság terébe kell lépjen. Amikor az árnyékjelentéstevők találkoznak, tárgyalnak, a kérdés az, hogy ezek olyan találkozók-e, ahol a jegyzőkönyvet nyilvánosságra kell hozni. A véleményem az, hogy nem, hiszen az nem hivatalos európai parlamenti intézmény. De nyilván egy, eljön egy pont, amikor már nyilvánosság, nyilvánossá válnak ezek a tárgyalások, például a mostani ülésünk már egy nyilvános ülés. Aztán, hogy mikor lép érvénybe a közérdek, illetve a magánérdek, természetesen itt is az a dolgunk, hogy pontosítsuk a jogszabályt annak érdekében, hogy ne kelljen túl sok embernek a bírósághoz fordulnia, hogy érvényesítse jogát. Nagyon sok bátor NGO civil szervezet, mint például az Access Info, illetve egyéb szervezetek hajlandóak bírósághoz fordulni, és megmutatni, hogy egészen pontosan mit jelent az információkhoz való hozzáférés, hogy elkerüljük a homályos meghatározásokat. Ami pedig a dokumentumok áradatát illeti tehát hogy a virtuális térben az emberek hogyan kereshetnek dokumentumokat. Buszutil úr, ön nagyon érdekesen azt mondta, hogy a polgárok azért nem tülekednek, hogy ezeket a dolgokat megtudják, megismerjék, de mégiscsak a polgároknak jogukban áll kérni ezeket a dokumentumokat, úgyhogy nem az intézmények döntik el, hogy mi lehet érdekes a polgárok számára. Van egy úgynevezett közös virtuális tér, amelyet a parlament már egy idő óta kért, követelt és nagyon világos iránymutatás kellene adnunk a polgárok számára, hogy hogyan tudják megtalálni azt a dokumentumot, amelyet keresnek. De nagyon sok olyan dokumentum van, amelyek nem kerülnek nyilvánosságra, azért, egyszerűen azért, mert nincs meg ez a közös virtuális tér. Tehát valamilyen konszenzust kell találni a néppárt és mindenki más között. Egyéb, ha nem sikerül konszenzusra jutnunk, akkor a tanács pedig a parlamentre fog mutogatni, és azt fogja mondani, hogy a parlament nem megbízható, a parlament nem tudja meghozni a döntést. Úgyhogy üljünk össze, és legyünk világosak. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon köszönöm, Hautala asszony akkor szerintem folytassuk is a munkát, térjünk át a négyes napi rendi pontra, a munkavállalók EU-n belüli mobilitásának előmozdítása. Szeretném bejelenteni, hogy ezen vita után, tehát a jelentés tervezet megtárgyalása után ezt kollégánk Blinkevics asszony fogja beterjeszteni, ezután elektronikus szavazásra kerül sor, úgyhogy szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy legyen itt a szavazókártyája, hogyha ez nem sikerült elhozni, akkor a kollégáikat kérjék meg, hogy segítsenek, és hozzák el azt. Jöjjön akkor a négyes napi rendi pont, tehát egy jelentés tervezet, egy véleménytervezetet fogunk meghallgatni Blinkevics Ute asszonytól, munkavállalók EU-n belüli mobilitásának előmozdítása ennek a témája, a felelős bizottság, a foglalkoztatásügyi bizottság, ott a jelentéstevő, Ungurán úr, de először is a vélemény készítőjét fogjuk meghallgatni, Blinkevics utásszonyt, azután pedig a bizottság fog reagálni, végül pedig a képviselők szólhatnak hozzá. Blinkevics utásszony parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a jelentés, amelyet Ungoriánó úr készített, azokra az intézkedésekre koncentrál, amelyeket, amelyek az Európai Unióban a munkavállalók mobilitását erősíteni azért, hogy az administratív terheket, akadályokat leépítse, és így erősítse a munkavállalók mobilitását. Fontosnak tartom hangsúlyozni a jelentésben, a migráns munkavállalók jogainak a védelmét és a jogi, utol, a jogi segítségnyújtást számukra. Hatékony szankcióknak, szankciókat kell tartalmazniuk a jogszabályoknak, megfelelő jogorvoslati lehetőséget, és a bírósághoz fordulást is lehetővé kell tenniük a migráns munkavállalók jogainak érvényesítésében. Emellett szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nagyon fontosnak tartom a közvetlen és közvetett eh, hátrányos megkülönböztetés elleni harcot, eh, amely a migráns munkavállalókat érinti. A munkavállalók egyik tagállamból a másikba mennek, eh, és gyakran nem rendelkeznek megfelelő nyelvismerettel, nem ismerik a helyi jogi szabályokat, jogszabályokat, a jogrendet, és ez nagyon kiszolgáltatottá teszi őket. Emellett fontosnak tartom, hogy erősítsük a minimális információ nyújtásának a szabályozását, amely információt a munkavállalónak a munkaadótól kapniuk kell a, ö, például a munkaszerződéssel kapcsolatban a munkavállalónak tudnia kell, hogy a munkaadónak hol a székhelye, milyen ö, ö, hosszú időre szól a munkaszerződés, hány órát kell dolgoznia, stb. Minden migráns munkavállaló, aki megérkezik a vendégországba, átfogó információt kell, hogy kapjon a lehetséges munkahelyéről azt is tudnunk, azt is gondolom, hogy a migráns munkavállalók diszkriminációja ellen hatékonyabban kell fellépni. Azt gondolom, hogy van itt még egy pont, amelyet a nemzeti hatóságoknak ellenőrizniük kell, mégpedig az, hogy minden rendelkezést megvalósítottak-e. Meg kell néznünk azt, hogy a munka ügynökségek hogyan működnek, például megfelelően működnek-e. Emellett a szociális szereplők bevonása is elengedhetetlen ebben a folyamatban, ugyanúgy, mint a szakmai szervezetek bevonása. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy megelőzzünk mindenféle visszaélést, amelyel szembenéznek a migráns munkavállalók. Végül pedig azt szeretném még elmondani, hogy az eredeti vélemény, amit eh, készítettem, az hosszabb volt, de le kellett ezt rövidítenem, a munkavállalók családtagjaira vonatkozó, e, az őrájuk vonatkozó szociális védelemmel kapcsolatos munkavá- e, módosításokat benyújthatnak nyugodtan, és ezeket várom. Várom a e, megjegyzéseiket, és remélem, hogy megfelelő lesz az együttműködés, gyümölcsöző lesz az együttműködés, és együtt javíthatjuk ezt a jelentést, és együtt hozzájárulhatunk a migráns munkavállalók jobb mobilitásához, eh, diszkrimináció elleni harc mellett. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Akkor most Konticász úr következik a bizottság részéről. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy a bizottság teljes mértékben osztja azokat a prioritásokat, amelyeket itt az előadó elmondott a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban, illetve azokat a különböző szempontokat, amelyeket az előadó felvetett. Valóban alapvető joga ez, amely a római szerződés óta létezik, a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió egyik pillére, és el kell, hogy ismerjük, hogy nagyon fontos közösségi joganyag alakult ki ezen a területen. Van a szerződésnek egy külön cikke, ami közvetlenül alkalmazandó, illetve létezik egy irányelv is, de a gyakorlatban mégis azt tapasztaljuk gyakran, hogy a migráns munkavállalóknak nehézségeik vannak a a tagállamok nem mindig tartják be az azonos bánásmód elvét a nemzeti munkavállalókkal szemben, illetve a szabad mozgás érdekében. Tavaly egy kampányt is folytattunk a migráns munkavállalók társadalmi biztosításával kapcsolatban, illetve egy jogi közleményt adtunk ki, azzal kapcsolatban, hogy milyen közösségi joganyag vonatkozik a szabad mozgásra. A szociális partnerek is aktív szerepet játszanak, több tagállam szociális partnerei, illetve az európai szintű szociális partnerek is részt vesznek az egyeztetésben, és próbáljuk felmérni azokat a problémákat, amelyek a közösségi jog alkalmazásának problémáival kapcsolatosak. A bizottság munkaprogramja alapján ugyanakkor igyekszünk a jelenlegi közösségi joganyagot feltérképezni és hatékonyabbá tenni. Ennek érdekében a 16-12 per 68-as irányelvet értékeljük a szabad munkavállalói mozgással kapcsolatosan, és megpróbáljuk hatékonyabbá tenni ezt a szabályozást. Jövő évben jogalkotási javaslatot is kívánunk készíteni, és impact assessmentet tervezünk azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetséges rendelkezéseket javasolhatnánk a jogok hatékonyabbá tétele érdekében. Családtagokra gondolunk itt, milyen jogok vonatkoznak rájuk a közösségi jog alapján. Az önök szakbizottságának a jelentése pontosan abban az irányban hat, amerre a bizottság is lépni kíván, úgyhogy megkönnyíti a javaslatételt számunkra. Így hatékonyabbá tehetünk egy alapjogot. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. Contentious. Now we start some floor for discussion. Mr. Iacolino. Köszönöm szépen, Kocsis úr. Most pedig akkor megnyitom a vitát. Iacolino úr esetleg elsőként. Köszönöm szépen, um, elnök úr, nagy figyelemmel hallgattam Blinkevics útja asszony um, ismertetését, és hadd mondjam el, hogy uh, osztom uh, a lényegi uh, felvetéseket a jelentésével kapcsolatosan a tagállamok felelősségét joggal veti fel, illetve a munkavállalók elleni diszkrimináció kérdését, és azt is, hogy nagyon fontos, hogy világos rendelettel, szabályzással rendelkezzünk világos rendelkezések vonatkozzanak a jogszerű bevándorlásra. Vereszorral tanulmányoztuk az idén jellegű munkások kérdését többek között, szezonális munkások kérdését. És úgy gondolom, hogy a tagállamok szolidárisan kell, hogy fellépjenek, ugyanis a harmadik államok állampolgárai nagyon jelentősen hozzájárulhatnak a növekedéshez, illetve az intelligens, tartós növekedéshez az Európai Unióban, és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a tagállamok között a szolidaritás elve érvényesül, gyakran emlegetik ezt, de nem annyira gyakran alkalmazzák. Bízom benne, hogy ez a vélemény jelentős támogatást ad ennek az ügynek, szangbizottságunk sokat foglalkozik ezzel. Úgy gondolom, elnök úr, hogy a valós szolidaritást kell erősítenünk a 80-as cikknek köszönhetően minden eddiginél jelentősebb alapját képezheti ez a párbeszédnek. Köszönöm szépen, Kirk Hopur, parancsoljon, hogyha szeretne hozzászólni. Elnök úr, csak szerettem volna egy kicsit kiegészíteni ezt a vitát. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kiváló munkájáért. E vélemény, illetve az idény munkásokra vonatkozó irányelv tervezet közötti kapcsolatot szeretném itt megerősíteni. Tapasztalatom szerint a migráns munkavállalókat rettenetesen kihasználják, kizsákmányolják. Akkor is, hogyha EU-s állampolgárok, akkor is, ha nem azok. És biztosítanunk kell, hogy a tagállamok megfelelő elbánásban részesítik az embereket. Megfelelő együttműködésre van szükség a nemzeti hatóságok között. És azért tagályomnak is szeretnék hangot adni, mert jól lehet ez nem kapcsolódik közvetlenül ehhez a jelentéshez, a, illetve a munkavállalói mobilitáshoz. Tehát, hogyha a munkavállaló rendelkezik bizonyos munkatapasztalattal, szaktudással, akkor nagyon fontos tudnunk, megállapítanunk azt, hogy egy adott pozícióban milyen módon ö, viszonyulunk azokhoz az emberekhez, akik ö, ezt a munkát elvállalják. Például egy orvos nem régiben Németországból érkezett Angliába, németül nem tudott nagyon jól, de angolul igen, a nyelvi, nyelvvizsgáig eljutott, de sajnálatos módon egy beteg halálához vezetett az, hogy nyelvi probléma miatt félreértés történt a beteg és az orvos között, tehát a betege miatt elhunyt. Úgyhogy ez egy borzalmas helyzet, és nyilván szükség van a mobilitásra, bátorítanunk kell a mobilitást, de azt hiszem, hogy vannak olyan követelmények, ahol muszáj megfelelni ezeknek a követelményeknek, nem szabad megengedni, hogy bármilyen ország állampolgára ezért veszélybe kerüljön. Támogatom ezt a jelentést, azt hiszem, hogy nagyon jó jelentésről van szó, de a migráns munkavállalók különleges jellege, adottságai miatt foglalkoznunk kell azzal, hogy ne, legy, ne jelentsen ez túl nagy nehézséget a befogadó államok számára. Elnök urat sajnos nem halljuk, mert nincs bekapcsolva a mikrofonja. Then we go back to Mrs. Blinkevichute. Akkor Blinkevics után asszonynak adom meg a szózáró megjegyzéseit, kérem tegye meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Jehulin úrnak, Kirkop úrnak a hozzászólást. Az álláspontomat támogatták. Azt az álláspontot, mely szerint hozzá kell járulnunk a munkavállalók szabad mozgásának megvalósulásához az Európai Unióban. E, Krahulina úr a szolidaritásra helyezte ki, hegyezte ki a hozzászólását, sem, senkit nem szabad hátrányosan megkülönböztetni az Európai Unióban, mindenki érezze magát egyenlőnek. Egyetértek Kőkapúrral is. Ő azt mondta, hogy valóban erősíteni kell a tagállamok közötti együttműködést azért, hogy biztosítsuk a migráns munkavállalók jogait, és biztosítsuk azt, hogy a kompetens intézmények, nemzeti intézmények, hatóságok jobban együttműködjenek. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság a szociális a migráns munkavállalóknak biztosított szociális garanciákról információs kampányt szervez. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a, a munkavállalók ismerjék a jogaikat. És azt gondolom, hogy ha, amikor a 2008 per 16-os rendeletet felülvizsgáljuk, akkor az európai parlamenti álláspontot is figyelembe kell venni. Köszönöm mindenkinek, és Remélem, hogy jó lesz az együttműködés. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Blinkevics Jute asszonynak, most pedig az ötös napi rendi pont következik, amely elektronikus szavazás a közlekedés védelem témában. Különös tekintettel a biztonsági szkennerekre. A véleménytervezet elfogadására kerül sor. Sargentini asszony készítette a véleményt, beszeretné mutatni, jelentéstevő nem, azt hiszem, hogy erre már sor került többször is, de lenne egy utolsó pillanatban eszközölt változtatás a 19-es módosítással kapcsolatban, erre negatív jelet tettem, én most plusz jelet tennék ide. Tehát én támogatom a 19-es módosító javaslatot. Köszönöm szépen. Okay. Thank you for the advertisement. And now... Köszönöm szépen. Akkor szavazunk. Kezdjük. Mindenkinek megvan a kártyája. Akkor kezdjük. Egyes kompromisszum, mondja az elnök. A kompromisszum. A kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes módosítás. Két részben. Első rész. Mellette elnézést, ez oka fogyott az elkompromisszum elfogadása miatt. A második részről szavaznunk kell azonban. Mellette? Második rész mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas, mondja az elnök mellette. ellene, tartózkodás, elfogadtuk. nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. kilences mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 9-es. Megnyitom a szavazást. Board is closed. Lezárom a szavazást. 21-en ellene, 19-en mellette, tehát elutasítva. Tessé. nem működik a kártya. against még egy mellette szavazat, 20-21 ellenében még mindig elutasítva. Következik a tízes módosítás. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük. 12-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-17 ellenében elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 14-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 24-17 ellenében elfogadtuk 15 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk 16-os mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 17 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22 és 23, ezek egyeznek, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk mind a kettőt 24 mellette. Nem. Nem, a 24 az okafogyott, 25-ös is, 26-os is, 27-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 28-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-24 ellenében elutasítva. 24-es mellette. ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. 29. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-20 ellenében elfogadtuk. B kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik Számos módosítójavaslat fogyott a 36-os jön mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 37-es, mondja az elnök, mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette. Koljó úr. Elnök úr, nincsen portugál fordítás ennek a módosításnak. Ez nyelvi módosítás, ezt nem kell megszavazni. Akkor nem szavazunk róla. Akkor nem szavazunk a 39-esről, következik a 40-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette? ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük 41-est, 41-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 25-18 ellenében elfogadtuk, 42-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-ast visszavonták, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, akkor most számos módosítás oka fogyott. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Számos módosítás oka fogyott. Következik az l e kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most Megint számos módosítás oka fogyott. F, illetve a 68-as. Ez is oka fogyott? Igen, akkor az F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megint csak okafogyott számos módosítás, 78-as mellette. Ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. 79-es mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 80-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellette. Nem, ellenőrizzük a 80-ast. 80-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-23 ellenében. Következik a 81-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es fogyott, 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 86-ost. Megnyitom a szavazást. 86-osról szavazunk, lezárom a szavazást. 25-17 ellenében elfogadtuk. 87-88 visszavonva, 89-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most a módosított szövegről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41-en mellette, 3-an ellene elfogadtuk. Gratulálunk Sargentini asszonynak. Most pedig következik a hetes napi rendi pont. A terrorizmus helyzete az EU-ban a 2010 és 2011-es előrejelzési jelentés. Egy prezentációt fogunk meghallgatni. Rob Rainwright az Europol igazgatójának előadását, akit sok szeretettel köszöntünk a Libe szakbizottságban.

So, please. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, és maradjanak csendben. Nagyon hálásak leszünk Önöknek. Sok szeretettel köszöntjük Rob Rainwrightot, az Europol igazgatóját. Köszönjük, hogy eljött a Libe szakbizottságba. Kérjük, mutassa be az Európai Unióban a terrorizmus helyzetét és a 2011-es előrejelzési jelentést. TE SAT 2011-nek hívják ezt a jelentést. Meghallgatjuk az ön előadását, és aztán vita következik. Igazgató úr, öné a szó. Mr. President, uh, dear honourable members, thank you very much for giving me the opportunity. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, a képviselő úr, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a terrorellenes tevékenységek legfrissebb jelentéséről beszámolhatok. Önök megkapták a Trend Report példányait, most osztják ki a teremben, az Európai Parlamentben. Ehm, <coughs> ismertetném ezt most tagállamok, harmadik államok, Kolumbia, Törökország, Egyesült Államok kontribúciójáról van szó, illetve az Interpolról és más nemzetközi szervezetek munkájáról. Közöttük az Eurojust is megtalálható, mint EU ügynökség, EU intézmény. A 2011-es terrorcselekmények őket követő majdnem tíz évvel a terrorizmus továbbra is nagy fenyegetést jelent az EU és állampolgárai számára, úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk a ma délutáni vitát ebben a szakbizottságban arról, hogy mennyire hatékony az EU terrorellenes politikája. A statisztikák alapján azt láthatjuk, hogy a merényletek a nacionalista szeparatista szervezetek részéről számukban csökkentek. Összességében mégis sok van belőlük, bár az előző évekhez képest csökkenést tapasztalunk. Ugyanakkor növekedés tapasztalható a letartóztatások számában az iszlamista terrorcselekményekben résztvevő személyek körében Általában azt mondhatjuk, hogy az Európol továbbra is magasnak ítéli meg a terrorizmus kockázatát, fenyegető, agresszív nyilatkozatokat hallhattunk iszlamista szervezetek részéről az EU irányában, ez megerősíti ezt az elmúlt években. A terrorizmus diverzifikálása is erősödött, a módszerek sokfélesége erősödött, a nemzetközi együttműködést a különböző terrorista, terrorcsoportok között erősödik, az internetet is egyre inkább használják, és új jeleket tapasztalunk az együttműködésre, illetve a szervezet bűnözés és a terrorizmus összekapcsolódására. Röviden a 2010-es statisztikákról heten haltak meg, többen megsebesültek 2010-ben az EU-ban terrorcselekményekben, ugyan az a szám, mint 2009-ben. 249 terrorcselekményt találtunk az EU-ban, 9 tagállamban, 9, 611 ember tartóztattak le terrorcselekmény való összefüggésben, szeparatista cselekmények voltak, ezek többségükben Spanyolországban, Franciaországban, ugyanakkor a száma ezeknek a merényleteknek 50%-kal csökkent 2009-hez képest. A fenyegető nyilatkozatok növekedtek, 46 ilyen nyilatkozat volt 2010-ben, 42-2009-ben. Na most, ami az iszlamista terror cselekményeket illeti, összességében azt találjuk, hogy növekedett a terror tevékenység 2010-ben az EU tagállamaiban, három iszlamista merényletet követtek el, kettőt Svédország megyet Dániában minimális károkozással, de legalább kettő több sebesültet eredményezett. Itt némi növekvényt tapasztalatok 2009-hez képest. Merénylet, kísérletek, Alkaida részéről, az Ibériai félszigeten, Egyesült Államokban 2010-ben EU állampolgárok életét is kockáztatta az Egyesült Királyságban, egy repülőgépen hiúsítottak meg egy terrorcselekményt. Majdnem 50%-kal növekedett az iszlamista terrorcselekményekben résztvevő személyek letartóztatása 179 embert tartóztattak le 2010-ben, majdnem fele ezeknek az embereknek iszlamista terror merényletek előkészítése miatt került letartóztatásra. 2009-hez képest 10%-os a növekedés, a többiek terrorizmus finanszírozásáért, propagandáért, taktoborzásért kerültek letartóztatásra. Az elnök kéri, hogy lassítson az előadó. Elnézést, lassítok. tehát olyanokat is letartóztattak, akik terrorcselekmények előkészítésében vettek részt. Azt következtetés vonhatjuk le, hogy a terrorcselekmények kockázata továbbra is magas, az iszlamisták részéről az Európai Unióban, sőt növekedett az elmúlt 12 hónapban. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy ö, egyre sokfélébb szerepvállaló tűnik fel, a szervezett csoportoktól a radikalizált ö, ö, egyénekig, az úgynevezett magányos farkasokig az EU-ban minden előfordul. A tendencia az, hogy a terror cselekményeket már kevésbé az EU-ban irányítják, ezért önálló, illetve félig meddig önálló szervezetek, hogy egyének kerültek letartóztatásra az EU-ban. Az iszlámista terroristák EU-beli tevékenységét nyilvánvalóan a nemzetközi cselekmények, körülmények is befolyásolják. 2010-ben többen estek terrorcselekmény áldozatául az EU-n kívül, az észak-afrikai helyzet is belejátszik ebbe. A dzsihád Afganisztánban, Pakisztánban, Irakban továbbra is fenyegetést jelent az EU állampolgárok számára. Európába való visszatérésük vonatkozásában 2010 májusában Franciaországban egy támogató és taktoborzó hálózatot számoltak fel. Kilenc egyén 2008 és 2009 áprilisa között Franciaországból Afganisztánba távoztak, ott a koalíciós erőknél szolgáltak, valószínűleg ott szervezték be őket a terror szervezetekbe. Nyomozás eredményeképpen a francia hatóságok fel tudtak lépni, és megakadályozták a merényletek elkövetését az európai állampolgárok részvétele a dzsihád műveletekben néhány százra tehető, de nyilvánvaló, hogy Afganisztánban, Pakisztánban, Irakban a további önkénteseket tudnak toborozni a dzsihádisták európai műveleteikhez. Szeparatista, nacionalista cselekményekről is beszámolnék. Mint említettem, 2010-ben majdnem 50%-kal csökkent a számuk, így is 160 szeparatista merényletre került sor az EU-ban, főleg Franciaországban, Spanyolországban. Az ETA megölt egy francia rendőrtisztet, 49 embert tartóztattak le ilyen cselekményekkel összefüggésben a szeparatisták és etnonacionalista csoportok, mint az ETA és a PKK alapvetően zsarolással, védelmi pénzszedéssel tartják el magukat az eu belül és kívül. Kontaktus van az ETA és a FARC kolumbiai gerilla csoport között az anarchista terrorista csoportok továbbra is nagyon aktívak 2010-ben, több merényletet követtek el, mint korábban, és erőszakosabbak, mint korábban, ezért hat ember esett áldozatul merényleteiknek, összesen 45 merényletet követtek el, 34 ember tartóztattak le, mindegyik szám növekedést jelent az előző évhez képest. Néhány merénylet 2010-ben nagyobb határon túlnyúló együttműködést mutat, különösen Olaszország, Spanyolország és Görögország között. A nemzetközi koordináció felfutóban van, úgy tűnik. Ezt jól mutatja, hogy közös célpontokat találtak, különböző városokban hasonló módszereket alkalmaztak, illetve bebörtönzött társaikért küzdenek. Különböző nagykövetségek, külföldi államfők, európai intézmények válhatnak célpontjaik, fel kell lépnünk annak érdekében, hogy ne legyünk célpontok erőszakos szélső baloldal, illetve anarchista tevékenység is volt 2010-ben a globális gazdasági recesszió margóján. Egyes tagállamokban szélső baloldali és szélső jobboldali cselekményekre is figyelmesek lettünk ami a szélső jobboldali terrorizmust illeti, jelentősebb merényletekre 2010-ben nem került sor az EU-ban, de azt tapasztaltuk, hogy profibakká váltak ezek a csoportok, és nagyon aktív az online tevékenységünk, a, szoci, a, a közösségi oldalakon lépnek fel ami az egyetlen témához kötődő szélsőségeseket illeti, az állatvédők és környezetvédők tevékenységét itt is tapasztaltuk 2010-ben egyre inkább hálózati alapú az ő fellépésük, és egyre több kommunikációs eszközt alkalmaznak a fellépésük támogatására. Az állatvédők, állatjogvédők fellépése már nem csak az Egyesült Királyságban érvényes 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben is volt ez a, csel, ez a tevékenység. A környezetvédő szélsőséges csoportok közös ideológia alapján lépnek fel egyre inkább. Egyéb tendenciákat is tapasztaltunk, általános tendenciákat, mint említettem, az internet használat fejlődik, kritikus fontosságú segítője a szélsőségesek, terroristák tevékenységének, webalapú technológiákat használnak, ideológiájukat így szélesebb körben tudják terjeszteni, propaganda és toborzó eszköz, illetve kommunikációs eszköz az internet. Ugyanakkor aggodalommal tölt el, hogy egyre inkább összefonódik a terrorizmus és a szervezet bűnözés, természetesen az ideológiák a csoportoknál nagyon különböznek, de tudják segíteni egymást ezek a csoportok a finanszírozásban, kommunikációban, módszereknél. milyen bűncselekmények fordulnak elő, tiltott szerek, kereskedelme, emberkereskedelem, pénzügyi csalások, pénzmosás, illetve védelmi pénzszedés zsarolás a finanszírozás érdekében, a az olyan csoportok, mint a PKK, kábítószerkereskedelemmel, emberkereskedelemmel is foglalkoznak a finanszírozásuk érdekében. Afrikában azt tapasztaltuk, hogy a nemzetközi kábítószer csempész szervezetek és olyan személyek, amelyek a Száhelben működő ö, iszlámista terrorcsoportokhoz kapcsolódnak, összekapcsolódtak, kapcsolat van közöttük, ez új az észak-afrikai események természetesen új lehetőséget adtak a közelmúltban arra, hogy embereket, illetve muníciót csempészenek be az Európai Unió területére. Kedves képviselők, 2010-ben tehát ezeket tapasztaltuk, egyre több embert tartóztattak le terror cselekmények előkészítése miatt. Itt úgy ítéljük meg, hogy továbbra is magas a cselekmények kockázata. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy a rendőrség és az egyéb rendvédelmi szervek munkáját figyelmükbe ajánljam, illetve a jelentésünket figyelmükbe ajánljam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Számos képviselő kért szót. Diaz de Mera úr az első parancsoljon. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az Európol igazgatójának ezt a jelentést, ezt a beszámolót a terrorizmus témakörében és szerettem volna néhány kérdéssel foglalkozni, amelyek számomra nagy fontossággal rendelkeznek. Először is azt gondolom, hogy megállapítható, hogy a terror fenyegetés fennáll, és hogy ez a fenyegetettség nem olyan dolog, amelyet félváról tekinthetünk, hanem még mindig megvan ez a fenyegetettség, ahogyan ezt az Egyesült Államok kormánya is megerősítette számunkra a múlt heti látogatásunk során. Másodszorban pedig nagyon fontos kiemelni, hogy milyen fontos a terrorfenyegetettség az interneten, a világhálón, illetve, hogy a toborzás, illetve a propaganda mennyire nagy mértékben zajlik az interneten keresztül. Vannak olyan adatok, amelyek a terrorizmusról egyfajta röntgenképet adhatnak. Az elítéltek száma Spanyolországban megismételve azt a tendenciát, amely a 2009-es évben is jellemző volt, ez növekedett. Az ítéletek száma, az ítéletek számának nagy része pedig a szeparatista terrorizmussal kapcsolódik. 408-ról 2009-ben 332-re csökkent az elítéltek száma, de Spanyolország a továbbiakban is a legnagyobb mértékben szenvedi el az ilyen, leg, ilyen jellegű támadásokat. Aztán az iszlamisták által elkövetett, illetve el nem követett terrorkísérletek esetében Franciaország a második, Olaszország pedig a harmadik helyen szerepel. Baloldali terrorizmus következik, azután pedig Nagy-Britannia, Németország és Belgium ez utóbbinál, ez két utóbbi országnál 10 és 9 elítélt eset történt az iszlamista, szeparatista terrorizmus esetében. Együttműködés alakult ki a tagállamok között ezen a területen. Ma délután egy meghallgatást fogunk tartani ezekről a kérdésekről, de lezárásképpen szerettem volna elmondani valamit, ami úgy vélem, hogy nagyon fontos mindannyiunk számára, és Szofi jelentésébe is bele akarom. A terroristákkal való tárgyalás túlmutatva a technikai kérdéseken, mint például a fegyver leadása, ez a továbbiakban is megerősíti ezeket a csoportokat taktikai és stratégiai szempontból és a tárgyalások megrendezése pedig hozzájárul ahhoz, hogy a biztonsági komponest meggyengítse, és a politikai dimenziót erősíti. Végül azt szeretném mondani, hogy a nemzetközi együttműködés abszolút szükséges, ezért nagyon fontos, a TFTP egy olyan TFTP, amely garanciákat tartalmaz, illetve egy olyan PNR, ami szintén garanciákat tartalmaz. Köszönöm, és Wainwright úrnak pedig köszönjük szépen, és gratulálunk munkájához. Köszönöm szépen, Diaz Demira úr, mondja az elnök asszony. Nem szeretném korlátozni a hozzászólást, illetve nem szerettem volna, de lehet, hogy kénytelen leszek, ezért kérek mindenkit, hogy próbáljon meg röviden fogalmazni Következő Gomez asszony parancsoljon. Nem halljuk a képviselő asszony mikrofon nélküli hozzászólás. Mikrofon nélküli hozzászólás. Negociar. working. But my... Oh, yes, it's working. Okay, it's working. It's working. Uh, you mentioned that... Említette, hogy a terrorista tevékenység és a szervezet bűnözés között egyre nagyobb a szorosabb a kapcsolat, főleg a finanszírozás tekintetében. Még mindig nem működik a mikrofon. Nos, emltette hogy közvetlen kapocs van, és egyre szorosabb kapocs van a terrorista tevékenységek és a szervezett bűnözés között a finanszírozás terén. Nyilván az offshore e, rendkívül fontos eszköz ebben a kontextusban. Az Európai Uniós kormányokkal való kapcsolatai során beszél -e erről a kérdésről? Tesznek-e valamit az offshore ellenőrzésére, hogy ez ne lehessen elengedhetetlen, hogy ez ne lehessen eszköze a terrorizmus és a szervezett bűnözés közötti kapcsolat fennállásának. Dokumentálták-e az offshore tevékenységeket és finanszírozást? Emellett szeretném, szeretném még megemlíteni a szaháli régióban a növekvő trendet, főleg a nemzetközi kábítószerkereskedők, főleg a e, Latin Amerikából érkező és egyes afrikai országokból érkező e, kábítószer útvonalakkal kapcsolatban. Amikor itt a parlament vizsgálatokat folytatott a CIA kiadatásokkal kapcsolatban, akkor megállapítottuk, hogy hatalmas hiányosságok vannak az európaiak fellépésében. Ezen kábítószer kereskedők útvonalán. Kérdezem, hogy ezen a területen javult-e valami? Köszönöm szépen, Kölkop úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Wainwright úrnak a beszámolóját, eh, ez kiváló volt. Természetesen ezek a beszámolók eh, van ugyanolyan érdekes, ami nincsen benne, mint az, ami benne van. A sikeres eh, műveletek amelyeket az Europol végzett, azokról nem igazán számolt be, illetve nem minden területen nyilván meghiúsítottak terrorista cselekményeket, amelyek miatt, amelyekért nagyon hálásak vagyunk. Az önök véleménye szerint a mostani Észak-Afrikából irányuló bevándorlás az Európai Uniós tagállamok felé, amelyet a NATO-nak a libiai fellépése is kiváltott, illetve a belső biztonsági stratégia ez növeli-e a terrorizmus veszélyét, vagy nem. Aztán egy újabb egyezmény a PNR adatokról, illetve a cyberbűnözés bűnözés hogyan szerepel a munkájában, a munkájukban az elkövetkezendő években. Köszönöm szépen, Albrecht úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Rainwright úrnak a beszámolóját. Megnéztem ezt a jelentést, és az aggasztott egy kicsit, hogy elég nehéz követni a vitát az Európai Unióban való eh, terrorizmus állapotáról, hiszen nincsen valódi meghatározása a terrorizmusnak. Mi a terrorizmus? Az a benyomásom, hogy erről is többet kell beszélnünk. A terrorista eh, tevékenységek eh, kell kapcsolatban erről is beszélnünk kell. Számos dolgot említ itt a jelentésében, és az én véleményem szerint ebből nagyon sok minden ugyan nem normális nyilván, de e, szervezett bűnözés és a súlyos bűncselekmények keretébe tartozik, nem pedig a terrorizmus keretébe. Úgyhogy ha továbbra is a terrorizmus helyzetét akarjuk e, Mm, vizsgálni Európában, akkor fontos lenne tudni, hogy miről beszélünk, és mi a terrorizmus definíciója. Nekem az a benyomásom, hogy egyre inkább afelé mozdulunk el, hogy a különböző típusú ö, mm, bűncselekményeket egy kalap alá vesszük, a terrorizmus kalapja alá. Holott egyes esetekben lehet, hogy létezik például sportterrorizmus, ami a szervezett bűnözést illeti, nem lehet minden szervezett bűnözés kategóriába tartozó bűncselekményt terrorizmusnak tekinteni. Sokkal inkább a valódi terrorista cselekményekre és támadásokra kell koncentrálnunk. Nem tagadom, hogy ezek léteznek, van egy bizonyos fenyegetettségi szint, és ezzel szembe kell nézni, de én mégis úgy gondolom, hogy hatékonyabb és világosabb lenne, hogy egy kicsit szűkebb definíciót határoznánk meg a terrorizmusra. Köszönöm. Köszönöm, Pirker úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a jelentést. Én nagyon szépen bemutatta eh, azt, hogy még mindig nagy a nyomás, és a stratégiák változnak. A hatóságokat arra kérték, hogy a stratégiáikat eh, változtassák meg, módosítsák, igazítsák a jelenlegi helyzethez. Most a biztonsági szkennerekről beszélünk ugye elvileg. Ön hogyan ítéli meg ezeknek az alkalmazását a terrorizmus elleni harcban és megelőzésben? Másodszor ön beszélt arról, hogy egyre nagyobb a nemzetek közötti együttműködés, illetve a terroristák országon túli együttműködése. közben az egyes tagállamok, illetve államok között elegendő-e az adatáramlás ahhoz, hogy az Európol működni, dolgozni tudjon. A harmadik kérdésem arra vonatkozik, hogy ugye egyre több a letartóztatás, ezt üdvözöljük, de milyen intézkedések vezettek ehhez, és mennyiben voltak ezek terrorista cselekményeket előkészítő intézkedések. Aztán beszélt ön egyszer a finanszírozásról, vannak-e tapasztalataik azzal kapcsolatban, hogy az emberkereskedelem és az embercsempészet, főleg Afrikából, a száheli régióból is akár, pénzügyi forrása az Európában elkövetendő terrorista cselekményeknek? Köszönöm, Pirker úr. Örülök, hogy újra itt van. Kedves kollégák, még nyolcan szeretnének hozzászólni. Fél óránk van. Eddig elég fegyelmezettek voltak a kollégák, úgyhogy ha ez így is marad, akkor maximum két percet tud kap, kaphat mindenki, és akkor sikerül. Kocsetta úr következik. Eh, eh, Néhány kérdésem lenne Például Olaszország esetében arról beszélt, Olaszországról beszélt, de talán ez érvényes más országokra is. Négy iszlamista támadásról beszélt, 16 szeparatistáról, 8 szélső baloldaliról, illetve néhány szélső jobboldaliról mi nem igazán így éltük meg ezeket a támadásokat. Tehát milyen besorolási szintet használnak, mit gondolnak önök, mi minősül terrortámadásnak? A terrortámadás szintjét hogyan állapítják meg? Például, hogyha valaki megdobja egy műanyag tárgyal Berlusconit, akkor ez terrorcselekménynek minősül, vagy sem? Hát persze súlyos cselekmény, illetve irracionális. De szerintem talán stratégiát mégse kell rá alapozni. ahhoz, hogy egy cselekmény terrorcselekménynek minősüljön, akkor nyilván egy szervezeti stratégián belül kell megvalósuljon véleményem szerint. Ami pedig a szervezet bűnözést illeti, úgy gondolom, hogy a terrorcselekmények diszkrimináció nélküli bűncselekmények, azonban nagyon-nagyon sok szervezett bűnözésen alapuló cselekmény valósult meg Európában, és borzalmas számadatokat látnánk, ha közé tennék azokat. De itt ebben a jelentésben sem szerepelnek. Egyes alkalmakkor akár bombákról is beszélhetünk, politikusokat, polgármestereket, jogászokat, újságírókat, bírókat támadnak, meg akár meg is gyilkolnak. Mégis ezzel kapcsolatban semmilyen információnk nincsen. Végezetül pedig Nagy-Britannia miért nem szerepel származási országként a letartóztatott merénylők között. Így módon tehát megint csak oda jutunk, hogy a terrorizmus pontos meghatározását kell érvényesítenünk, hogy ne legyen csupán egy ideológiai tényező. A terrorizmus egy olyan téma, amelyel foglalkoznunk kell, miközben a maffia pedig nyugodtan gyilkolászhat egész Európában. Buzutil úr. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Weinhardt úrnak a nagyon érdekes ismertetőt, illetve a nagyon fontos munkát, amit végeznek. A ö, fő konklúziókból az ragadta meg a figyelmemet, amikor azt mondják, hogy Észak-Afrikából beáramló terroristák kihatással lehetnek a terrorizmus helyzetére Európában, és a nagyszámú migráns között komoly fenyegetést jelent esetleg terroristák beszivárgása. Ez egy nagyon komoly állítás, milyen alapon teszi ezt, és hogyan reagál Európa erre a potenciális fenyegetésre illetve elmondhatja-e nekünk, hogy az Europol küldötte Olaszországban Máltára szakértőket, ahol ugye pillanatnyilag nagyon nagy mennyiségben találhatók a bevándorlók. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr. Mr. Wainwright, thank you, thank you again for this. Wainwright úr, nagyon köszönjük megint csak ezt az előadást. Ami elhangzott, nagyon fontos, de a kérdésem a következő lenne. Említette, hogy fokozódik a koordináció a terroristák között az egyes tagállamokban. Azt is említette, hogy az internet kritikus módon elősegíti a terrorizmus terjedését. A terroristák letartóztatása 15 tagállamban valósult meg a 27 tagállamból. Ez azért van-e így, mert nem kapták meg más tagállamoktól, a másik 12 tagállamtól az információt, vagy pedig más ö, probléma merült fel, amelyről tudnunk kell. Köszönöm. Morájsz úr? Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Wim Wright úrnak is frakcióm részéről az Europol munkáját. Aki foglalkozott az Europollal, az láthatja, hogy eléggé kis szervezetről van szó, és egy ilyen jelentés ezért különös fontossággal rendelkezik. Krocsetta úr is kérdezett a terrorizmus meghatározásáról, definíciójáról. A dokumentumban szerepel ez, azonban egy kérdésre szeretnék szorítkozni, ezért tudni szeretném, hogy a parlamentben egy probléma merült fel a belső stratégiával kapcsolatban a szervezett bűnözés területén, hogy hogyan tudnánk meghatározni egészen pontosan, hogy az Europol legerősebb pontja melyik talán a bűnözés értékelése, vizsgálata lehet ez. Ön hogyan látja a forrásaikat, hogyan tudják alkalmazni új kihívásokra a terrorelhárítás területén? Például az egyes, Egyesült Államok nagy nyilvánosság előtt újra kalibrálta szándékát a bűnözés elleni küzdelemben. Nagyon gyakran a terrorelhárítási cselekmények aránytalanok, túl sokba kerülnek. Ezért nagyon fontos megnézni, hogy például Észak-Afrikával kapcsolatban mit tehetnénk, tehát nagyon körültekintően, finoman kellene ezt meghatároznunk, annak érdekében, hogy elérjük, elnyerjük az emberek bizalmát. Nagyon körültekintően kell értékelni, hogy eh, mi lehet kockázat, terror, fenyegetettség még mielőtt az az újságok címoldalára kerül. Tehát ön hogyan látja, hogyan lehetne ezeket a területeket kombinálni? Nagyon köszönöm, Tavares úr következik. Az a mikrofon sem működik, mondja a képviselő úr. and the liberals, but also the liberal mic is not working. okay, I, I confess we went around the room with a screwdriver this morning, undoing <laughs> all the mics. Most már bevallhatom, hogy az elnök azt mondja, hogy körbe mentünk ma reggel egy csavarhúzóval, és direkt elrontottuk a mikrofonokat. Tehát akkor feltenném meg kérdésemet, illetve megtenném megjegyzéseimet. Először is Természetesen a biztonság az egyik legfontosabb tényező, de azért mégiscsak van valami hibás abban, hogy néhány alkalommal hogyan számoljuk a fenyegetettség szintjét. Időnként ez túlságosan lineárisnak tűnik. Hát nyilván kevesebb terrortámadás történt, azonban a fenyegetettség mégiscsak magasabb. Ez számomra úgy tűnik, hogy ezért számomra úgy tűnik, hogy a fenyegetettség nem lineáris. Akár itt, vagy pedig az Egyesült Államokban egyfajta más megközelítést alkalmaznak a terrorfenyegetettség szintje megállapítására. Itt nem tudom, hogy az a probléma, hogy politiku, politikai szempontból közelítjük meg ezt a témát, vagy pedig azt vizsgáljuk, hogy hogyan, illetve milyen okokból tudnak toborozni. A megtorlás működik, de nem mindig. Időnként éppen, hogy kontraproduktív. Például a megtorlás vagy az elnyomás nagyon gyakran éppen hogy azt eredményezi, hogy nagyobb mértékű legyen a toborzás, ahogyan Diaz de Mera úr is utalt erre. Akár a polgári jogokat is említhetnénk, két számos kolléga utalt erre. Ez nem csak a rendes állampolgárok számára jelenthet problémát, de itt megint csak a polgári jogok érintettsége miatt is kell ezzel foglalkoznunk. Aztán pedig ott van a költségvetési, gazdasági kérdés. Az adminisztrációnak nincs olyan területe, amely megkérdőjelezné a költségvetés, ugyanis a források nem korlátlanok például az egészségügy esetében, azonban a terrorelhárítás rendkívül drága. Vajon arányosak-e a ráfordított eszközök az eredménnyel? Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Remélem, hogy ma délután is hozzászól majd, amikor a terror elhárítás értékelésével foglalkozunk. Mülder úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Wainwright úrnak a bevezetője. Az én kérdésem nagyon egyszerű. Ha megnézik a jelenlegi európai jogalkotási helyzetet, ez az önvéleménye szerint elegendő-e, vagy pedig azt javasolja-e a bizottságnak és a parlamentnek, hogy új, egyéb intézkedéseket vezessenek be, mert nem tartja elegendőnek a jogszabályalkotást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt a kérdést is meg lehet vitatni ma délután a jelentés kontextusában. Az utolsó kérdés, az tőlem jönne, illetve van, egy megjegyzésem és egy kérdésem. A megjegyzés a következő. Nagyon tetszik nekem ez a beszámoló, egyre e, jobb a helyzet az évek során, és e, a tagállamok úgy tűnik, hogy egyre több információt adnak. Természetesen a tagállamok információin alapul ez a beszámoló. Úgyhogy kiváló dolog ez, kiváló gyakorlat, és e, ez csak jobb lesz az évek során. Az Európai Bizottsághoz és a tanácshoz fordulok ebben, nem annyira önhöz. Azt gondolom, hogyha értékeljük évente a terrorista fenyegetettséget, akkor évente értékelnünk kell az erre adott válaszunkat is. Ezt eddig nem tettük meg. Ahhoz, hogy ne csak ezt az egy jelentést, a trend alakulását készítsük el, hanem az fellépésről is éves jelentést kellene csinálni. A kérdésem az Albrecht úr kérdésével függne össze a def- terrorizmus definíciója. Nekem az az érzésem, hogy a gyakorlatban ez a definíció egyre szélesebb körű. Hogyha elolvasunk, olvasunk például olvasunk például egy szélső jobb, szélső bal csoportok össze, csapásáról, és ebben az összecsapásban valaki eh, megsérül, vagy életét veszti, akkor ez most, eh, ez most egy sima bűncselekmény, vagy régen az volt, gyilkosságnak, vagy emberülésnek számított, eh, de most terrorizmusnak tekintik. Ez milyen messze megy? A terrorizmus vajon nem valami olyan dolog, dolog ami a nemzeti nemzetbiztonságot fenyegeti, nem pedig az egyének biztonságát. Nyilván a nemzetbiztonság az egyének életét védi. A terrorista cselekmény egy, vagy merénylet egy olyan dolog, amely nagyban befolyásolja a társadalmat, társadalom életét. De gondoljunk vissza Hollandiában az egy évvel ezelőtti eseményekre. Több ezer ember összegyűlt, a királynő jelen volt, nagyon ünnepélyes esemény volt ez, nagyon sok ember ugye összegyűlt, és egy őrült volt, aki azt kiabálta, hogy bum! Ezt csinálta, és rögt ezt tette, és azonnal pánik robbant ki, 65 ember nagyon megsérült, súlyosan megsérült, az embert letartóztatták, azt, aki, aki így kiáltott. Az emberek azonnal azt hitték, hogy, hogy támadásra került sor, azonnal ott volt a tévé, a rádió, mindenki. Hatalmas port kavart ez az esemény, holott az egésznek az előzménye csak annyi volt, hogy valaki eh, elkiáltotta magát, hogy bum, egy nagy tömegben. Hol van a, a határ? Hol húzzuk meg a határt a bűncselekmények és a terrorista cselekmények között? Azt gondolom, hogy egy kicsit óvatosabbnak kellene lennünk, visszafogottabbnak kellene lennünk ezen a területen. Ezek voltak tehát a kollégák kérdései, és remélem, hogy megkapjuk a válaszokat a kérdésekre. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen akkor nem egyenként fogok válaszolni, ha megengedik, hanem összesítve a kérdéseket, mert többen mondtak hasonló dolgokat, ami Észak-Afrikát illeti. Egyértelműen aggodalmat jelent az Európol és a tagállamok számára az EU belbiztonságának fenntartása terén. Aggaszt bennünket, hogy a NATO vagy bármilyen nemzetközi fellépés az a járhat, hogy radikalizálódnak az emberek, kihasználják ezt a fellépést a terrorszervezetek. Az is aggodalmat okoz, hogyha politikai vákum alakul ki eh, bizonyos területeken. Aggaszt bennünket az is, hogy az instabilitás mennyire csökkentette a rendőr és rendvédelmi szervek, hatóságok rendfenntartó munkáját Természetesen a rendőri hatóságok figyelmének elterelése miatt a terrorcselekmények előkészítésére kevesebb figyelem jut földközi tengeren keresztül Dél-Európába sok migráns érkezik, ez legalábbis lehetőséget ad a szervezett bűnöző csoportok és terror csoportok számára, hogy anyagokat, embereket sem be Európába szeretném megerősíteni, hogy semmilyen erre utaló jelet nem tapasztaltunk, de megvan a feltételezése, ennek az esélye megvan. Hát, szervezett csoportok földközi tengeren keresztül ugye embertelen körülmények között embereket tudnak Európába csempézni, Buzutil úr konkrét kérdést tett fel, az Europol operatív csapata két alkalommal is járt már a régióban, először Lampedusa-ban, aztán pedig Olaszország kontinentális részén, a Frontex szakértőkkel és az olasz hatóságokkal együtt működünk, együtt elemezzük azokat az információkat, amelyekkel ők rendelkeznek, többek között az oroszországba érkezett emberek beszámolóit számunkra egyértelmű, hogy a szervezett bűnözés kihasználja a kialakult biztonsági helyzetet Észak-Afrikában. Szervezett terror tevékenységekre utaló jelet, mint mondtam, nem tapasztaltunk, de oda kell figyelnünk ami Észak-Afrikát illeti, oda kell figyelnünk arra is, hogy úgy tűnik, hogy a nemzetközi kábítószer csempész szervezetek és a Száhelben működő, Száhelővezetben működő szélsőséges iszlámisták között kapcsolat van, embercsempészet és a terrorista csoportok közötti kapcsolatokat figyeljük. Ami a terrorizmus definícióját illeti, létezik egy definíció, amit a jelentésben használunk, és természetesen ezt sokféleképpen lehet interpretálni, természetesen elővigyázatosak vagyunk a tekintetben, hogy nem minden bűncselekmény terrorizmus. A definíciót a tagállamok együtt fogadták el, fontos, hogy a jelentést a tagállamok között kialakult konszenzus alapján készítettük el, definíció alapján. Természetesen a tagállamok kontribúcióit figyelembe vesszük, legalábbis eddig az Europol nem ö, ö, vizsgálta felül azt, hogy a tagállamok maguk mit tekintenek terrorcselekménynek. Tehát ez egy egyfajta összesítése a tagállami jelentéseknek. A jelentés magasabb színvonalon, mint korábban, viszont elismerem, hogy továbbra is vannak gyengeségei, nem kaptuk meg a tagállamoktól az összes információt, amit kértünk. Úgy gondolom, hogy azért megbízható információt jelent, legalábbis a, az európai komolyabb terrorszervezetek, terrorcselekmények vonatkozásában a letartóztatottak számát illetően, de egyetértek Tavares úrról, hogy nem lineáris a háttérben megbúvó terror előkészületek jelensége, tendenciák esetében ugye ez nem egy ö, ö, hírszerzésen alapuló ö, tanulmány, ö, mint a szervezetbűnözés esetében. Nem férünk hozzá az összes tagállami ö, információhoz, ezek nagyon érzékenyek, ez egy nyilvános kiadvány a saját korlátaival, ugyanakkor egyre színvonalasabb nyilvánvaló, hogy az objektíven, keményen rendelkezésre álló információkat összesítettük benne, ami a szélsőjobboldali szélsőséges cselekményeket illeti, hát a tagállamok beszámoltak róluk, ezeket szerepeltettük, a az ETA tevékenységéről mindig beszámolunk, mert ez több tagállam számára fontos és aggodalmat okoz. Úgy gondolom, hogy a jelentésben szereplő objektív tények is azért jelzik, hogy a konkrét szervezetek mekkora kockázatot jelentenek. Érdekes a kapcsolódás a szervezetbűnözés és a terrorizmus között. Én nem mennék bele abba a túlzás, vagy azt mondanám, hogy hétköznapi az összefonódás közöttük. A legtöbb szervezet elkülönülve működik, és nincs közvetlen kapcsolódás közöttük, de azért vannak jelek, amelyekre arra mutatnak, hogy erősödnek a kapcsolódások. Észak-Afrikáról beszéltem, és vannak más jelek is. Különösen a finanszírozásban tapasztalható ez egyre több olyan bűnöző vagy bűn elkövetési alkalom van, különösen az internet révén, amelyek jó finanszírozási lehetőséget jelentenek a terrorizmus számára is. Ami Gomez asszony konkrét pénzmosásra vonatkozó kérdését illeti, aggaszt bennünket, hogy az offshore helyek, illetve más pénzmosási lehetőségek mennyire szerepelnek a terrorszervezetek tevékenységében. Sajnos nincs túl sok konkrét információnk. A terrorelhárítás és a szervezetbűnözés elleni küzdelem problémája az, hogy a hatékony rendőri intézkedések ugyanolyan eszközöket feltételeznek, illegális finanszírozás felszámolását, aztán az interneten való jelenlét követését, egyre fontosabb az információcsere, egyre fontosabb, hogy koherens legyen a terrorelhárítás és a szervezetbűnözés elhárítás közötti együttműködési munka. Az Európol szerint nagy szinergiára van szükség az EU belbiztonsági fellépésében, a tagállamok belbiztonsági fellépésében, tehát a szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni munkában szoros együttműködésre van szükség, és a szinergiákat így ki tudjuk majd használni. Az Európolnál a terrorizmus fontos, de viszonylag csekély részét képezi a tevékenységünknek, 9%-ot tesz ki, mondjuk a kábítószer elleni munka 30%-ot reprezentál. Azt gondolom, hogy a felvetett szempontok azokra mind-mind reagáltam, ami az ibériai repülőtereket illeti nincsen konkrét információm, illetve a testszkenerek használatával kapcsolatban nem ennek konkrét reagálásom. A TFT, a PNR, a ciberbűnözés esetében alkalmazandó eszközök, felelős adatvédelmet kell természetesen biztosítani, releváns információkat meg kell osztani a rendőrségek között, az internetes bűnözést mindig figyelembe kell venni, illetve azt, hogy az internet tiltott használata egyre inkább terjed, a szervezett bűnözés támogatásában és bizonyos mértékig a terrorizmus támogatásában is, és egyre erősebb eszközökkel küzdünk ez ellen. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam, hogyha nem, akkor kérem kérdezzenek még. Köszönöm. Mulder úr. Igen, én azt kérdeztem elnézést, hogy a jelenlegi szabályozás lehetővé teszi-e, hogy az Európa jól végezhesse munkáját, vagy többre lenne szükség. Elnézést, közvetlenül nem válaszoltam erre a kérdésre, Mulder úr. Remélem, hogy a ma délutáni eszmecsere sokat fog foglalkozni ezzel az aspektussal, ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon kötődik a két téma egymáshoz én azt mondanám, hogy az Európai Unió 2001 óta nagyon sokat dolgozott azon, hogy megfelelően végezhessük a terülés elleni munkát. Én nem zárom ki, hogy további szabályokkal tovább lehetne javítani ezt a munkát, de már a jelenlegi szabályozás is jelentős munkát tesz lehetővé. Köszönöm szépen, Weinhardt úr. Ha nincs több észrevétel, nincs további igény arra, hogy észrevételeket tegyenek, akkor ezzel lezárjuk ezt a vitát. A terror elhárításról ma délután újra fogunk szólni 15 órától akkor ezzel zárul ennek a napirendi pontnak a tárgyalása. Még egyszer köszönetet mondok Wainwright úrnak az ismertetőjéért, illetve a dokumentumért, amit minden eh, képviselőtársnak kiosztott, és eh, még mindig van néhány percünk, mielőtt kezdődik a koordinátorok zárt ülése. Köszönöm szépen a képviselőknek, köszönöm Wainwright úrnak, és 11 óra 30-kor kezdjük a koordinátori ülést.